Care colleghe, cari colleghi, riprendiamo, anzi proseguiamo i nostri... Kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkánkat. És mielőtt megkezdjük a az Európai Bizottság elnökének a nyilatkozatának a megtárgyalását, illetve a 2011. évi bizottsági munkaprogramot. Emlékeztetnék arra, hogy 30 éve szörnyű földrengés volt, amely néhány olasz eh, régiót nagyon súlyosan érintett, és azt eredményezte, hogy eh, több ezer eh, ember vesztette életét. Azt hiszem, hogy még egyszer kifejezhetjük szolidaritásunkat, részvétünket az érintettek családjainak. És most pedig Barózó úrnak, az Európai Bizottság elnökének adom meg a szót, hogy mutassa be a bizottság 2011. évi bizottsági munkaprogramját. Köszönöm szépen. Nekem abban a megtiszteltetésben van részem, hogy bemutathatom ezt a munkaprogramot. Ez egyrészt a munkaprogram az egy új fázist indít, egy nagyon fontos szakasz. Másrészt a munkaprogram elfogadása az következménye a jobb strukturális párbeszédnek, amely szeptemberben ebben a parlamentben történt. Az előkészületek eh, amelyek elvezettek a programhoz, premiért jelentettek és eh, javult a megvalósítása a megállapodásunknak. Mélységi vitát tudtunk folytatni a prioritásokról a jövő évre vonatkozóan. És engem eh, nagyon bátorítottak minden irányból, számos kezdeményezés érkezett. Ez egy olyan folyamat, ami egy speciális partnerséget hozott létre. Tisztelt képviselők, most a kihívásokra kell összpontosítanunk, ahol hozzáadott értéket tudunk teremteni a 40 stratégiai kezdeményezés az jól tükrözi a prioritásokat, amelyeket közösen határoztunk meg. Az átláthatóság kedvéért a munka 100 50 javaslatot tartalmaz, amelyeken a bizottság dolgozik. Fenntartható fejlődés, fenntartható gazdasági fellendülés, ez a prioritás 2011-ben három ö, ö, irányba kell folytatni erőfeszítéseinket, kormányzás és a megvalósítása a 20-as növekedésnek, az intelligens növekedés, az integráló növekedés érdekében. Erre komoly gazdasági alapokra van szükség és meg kell nézni a szeptember 29-i döntéseinknek a follow-upját, és meg kell akadályozni a problémák kialakulását. A pénzügyi szektorban már jól haladnak a dolgok, és egy nagyon fontos jogszabály született, és most következnek a még meglévő szabályok. A transzparencia az továbbra is prioritás, és a meg kell akadályozni minden egyéb jövőbeli válságot, banki válságot, itt a bizottság támogatja a parlamentet és a tanácsot, illetve bátorítja a reform tovább vételére, és a komparatív előnyöket is szem előtt kell tartani a 21. században, a globalizáció korában amikor a versenytársaink olcsóbbak, akkor nekünk intelligensebbeknek kell lenni, egy sokkal integráltabb, standardizált rendszert kell kialakítani. Ez egy fontos platform. Ki kell használni az előnyöket, különösen a KKV-k vonatkozásában. Jobb munkahelyeket kell biztosítani, alacsonyabb kibocsátású gazdaságot kell megvalósítani és az éghajlatváltozással, energiával, szállítással, környezetvédelemmel kapcsolatos politikákat össze kell hangolni. És nagyon fontos 2011-ben az energiahatékonyság kérdése. Dinamikus valósághoz kell alkalmazkodni, és védeni kell a munkavállalók jogait, és együtt kell működni szorosan a szociális partnerekkel. A munkaidő kérdéseit is szem előtt kell tartani időközben az állami segítségnyújtásról szóló szabályok felülvizsgálata is fontos. Egy új keretre van szükség. Ez egy különleges szempont. A belső piaci törvény az biztosíthatja a belső piac teljes kiépülését. Az üzlet és nem a bürokrácia lényeg. A KKV-kat sem szabad túl terhelni, nem szabad nem szabad akadályozni őket, elő kell segíteni a határon átnyúló projekteket, a szerzői joggal is foglalkozni kell, egyszerűsíteni kell a jelenlegi feltételeket, hogy bátorítsuk a határon átnyúló tevékenységet. A munkahelyteremtő potenciált is ki kell használni, például a digitális szektorban nagyon fontos a fogyasztói bizalom erősítése. Az alternatív vita megoldás segíthet a nagyon gyakran lassú probléma megoldást, bírói úton történő megoldást. Hölgyeim és uraim, kedves képviselők, amikor mi diákok, utazók, fogyasztók, bármik is vagyunk, nagyon fontos szerepeket, mindig más szerepet töltünk be a mindennapi életünkben. Látjuk, hogy új lehetőségek vannak, de javul az élet minősége, és ha ez így van, akkor akkor az Európai Uniónak van értelme és az, hogy az Európai Uniót igazi érezhető valóságá tegyük a polgárok számára, annak az azt jelenti, hogy még a belső piacon is túllépünk, segítünk a polgároknak, hogy éljenek az Európai Unió adta lehetőségekkel. Ez nem egy öncél. Mi a határokat úgy akarjuk alakítani, hogy az utazás az könnyű legyen, ugyanakkor elrettentsük az illegális migránsokat, és a gazdasági potenciált nem lehet illegális célokra használni. Itt is fel kell ezzel ellen lépni. Ez nagyon fontos az internetes korszakban és a gazdasági fejlődésben biztosítani kell a koherenciát. A munkaprogram konkrét cselekvéseket javasol nemzetközileg. Modernizálni kell a fejlesztési politikát, a humanitárius segítségnyújtást azoknak szükség, akiknek szüksége van erre, azoknak egy nagyon erős Európára van szükségük. És amit nem találnak meg a munkaprogramban, azt is elmondom, hogy miért nem mi javaslatokat teszünk a következő MFF-re 2011-ben. A pénzügyi eszközök és a programok majd 2011 második félévében kerülnek bemutatásra a többéves kerettel együtt. A munkaprogramban a megvalósítás sem szerepel, a nemzetközi eh, tárgyalások eh, sok esetben harmadik felekkel folynak, és rajtuk is múlik, hogy ezt eh, hogyan sikerül megvalósítani. Mi megpróbáljuk teljesíteni, amit ígértünk, és folytatjuk a párbeszédet. Tisztelt képviselők a bevezetőmben azt akartam elmondani, hogy a munkaprogram az nem csak a párbeszédből levont következtetéseket tartalmaz, egyben kezdet is a következő időszak kezdete, hogy hogyan tudunk túllépni a válságon. Most lendületet kell venni, fel kell gyorsulnunk kollektívan, fel kell gyorsítani a munkánkat. Szeretném a parlamentet és a tanácsot bátorítani, hogy vitassák meg, hogy hogyan lehet lehet ezeket a programokat megvalósítani. A bizottság szerint gyorsan kell haladnunk a tárgyalásokkal a kezdeményezése kapcsán, és nagyon fontos, hogy a politikai céljainkat elérjük. Ez az összehangolt erőfeszítés konkrét eredményeket fog eredményezni a válsággal szemben, amely mindannyiunkat megrázott. Ezt tiszteletben kell tartani, és reméljük, hogy az unió intézményei reagálnak a polgárok aggodalmaira minden esetben. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, elnök úr!

tisztelt Barozó úr, Szefkovics úr, azt hiszem, hogy nagyon sok mindent el tudunk fogadni, ami ebben a programban szerepel, elnök úr, de azért nyilván érti, hogy ma inkább azokról a pontokról beszélünk, amit bírálunk, ahol többet szeretnénk. Olyan Európában élünk, amelyet egyre több olyan erő befolyásol, amelyek Európa ellenesek, amelyek az Európai Unió intézményei ellen lépnek fel milyen tartalmakat és ilyen módszereket kellene erősítenünk, erre ki fogok térni. Az első a növekedési politika. Az helyes elnök úr, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk jobban szabályozni a pénzügyi piacokat, mentő ernyőre szükség van, ez rendben van, de amit nagyon világosan elmondott, erre többször is vissza kell térnünk, a zöld növekedés, a gazdaság szerkezetének átalakítása. Öttinger biztos um, egy sor dokumentumot tett közé az energiapolitikával kapcsolatban. Itt hatalmas beruházásokról van szó, csak sajnos az nem szerepel itt, hogy miből lehet ezeket finanszírozni ebből a válságból úgy kell Kerülünk, hogy aktív növekedési politikát folytatunk. Energiaágazatban és sok más ágazatban sok beruházásra van szükség ahhoz, hogy ezt a zöld növekedést, a zöld munkahelyek létrehozását meg tudjuk valósítani, és ebből kevés van az anyagban. Azután itt van a belső piac. A belső piaci koncepciót közzé kell tenni. A Monti jelentés itt felmerül. Monti nagyon kritikusan nyilatkozott a belső piac szociális dimenziójával kapcsolatban, de itt sokkal több mindenre lenne szükség, konkrét javaslatokat várunk öntől a kiküldetés irányával kapcsolatban, hiszen világosan állást kell foglalni, eh, hogy nem a bérdömpingre eh, használják fel, vagy élnek vissza a kiküldetés irányelvel. A következő az adópolitika. Ebben elég gyenge az anyag. A vitából is kiderült, hogy nem lehet az, hogy bizonyos országokban alacsonyak az adók, és ezért oda vonzák a befektetőket, a vállalatokat, és aztán, hogyha gazdasági bajba kerülnek, akkor a többieknek azt mondják, hogy hát most azért finanszírozzátok meg a mi kis költségvetési hiányunkat, hogyha egy kicsit leegyszerűsítve mondom. Tehát valamilyen szintű adóharmonizáció azért jó lenne a társasági adó esetében, ez pedig feltétlenül szükséges is lenne. Mindenre nagy szükség van. Tudom, hogy sok baja van a tagállamokkal, de én ezt azért rendkívül fontosnak tartom különösen ami a szociális területet illeti, erről már beszéltem, a gazdagok és a szegények közötti szakadék elfogadhatatlanul nagy, és különösen a szegényeket sújtotta a válság. Ön, ön beszélt Elnök úr, a Citizens Concernről a polgárok mivel kapcsolatban aggódnak de az is nagyon fontos, hogy eh, hogyan kommunikálunk. Sokan nem értik eh, azt, eh, hogy nagyon sok esetben mi ugye csak nagyon nehezen olvasható közleményeket, anyagokat adunk ki. Jobban kell tudnunk kommunikálni azt, hogy mit csinálunk. Most jön ugye a polgári kezdeményezés, de ezt is lehet, hogy Európa ellen fogják fordítani, és nekünk ezt meg kell akadályozni. A polgári kezdeményezés szolgálja Európát. Köszönöm szépen, Szóda úr. Most pedig... Köszönöm szépen, és most pedig Valéán kollégája szó három percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, elnök úr, kedves kollégák. Mi nagyon sok stratégiát készítettünk elő, gondoljunk az éghajlatcsomagra, az energiacsomagra, a 2020-as stratégiára, program-program hátán, csak még mindig nem tudjuk, milyen irányba fogunk haladni, és mikor érkezünk meg. A... Nem elég, hogy a legjobbak akarunk lenni. Nagyon fontos, hogy stratégiákat alkalmazzunk és fogadjunk el, amelyekben valóban hiszünk, de hova jutunk, hogyha a végén nincs, aki ezt finanszírozza. Éppen ezért úgy gondolom nagyon fontos visszatérni az alapokhoz mi tette lehetővé Európát, mi hozott össze bennünket. Egyszerű dolgok, a belső piac kell, hogy a mi nagy programunk legyen. Minden erőfeszítésünket egyesíteni kell, hogy valóban versenyképesek legyünk a globális színpadon. E, e, nagyobb versenyképességre van szükség, és ezt csak a belső piac révén érhetjük el a belső piaccal kapcsolatos javaslat fontos. Ott van a Monti jelentés. Tudjuk, mire van szükség. Beruházásokra, tőkére, és a legegyszerűbb dolgokra kell összpontosítani, amelyek a versenyképességet erősíteni tudják Európában. Az erőforrások hatékony felhasználása, jó közlekedéspolitika a bizottságnak és a parlamentnek kéz a kézben válvetve kell dolgozniuk és ehhez akaratra van szükség. És mi örülünk a következő több éves pénzügyi tervnek, és a következő költségvetésnek, de több pénzre van szükségünk a válságos időszakban. A legfontosabb cél azonban Európa versenyképességének biztosítása, nem autista módon kell erre reagálni. Akkor, hogyha jelzést akarunk adni a polgároknak, amely azt mutatja, hogy pragmatikus szervezet vagyunk, ha ezt nem tudjuk megtenni, nem leszünk globális szereplők, globális játékosok, és a válság tovább fog sújtani bennünket a bizottság a legalkalmasabb arra, hogy a gyenge és erős pontjainkat megállapítsa, ha a munkát jól megtervezik. De amit a polgároknak javasolnak, hogy ők ebben higgyenek, ahhoz jónak kell lenni. A brüsszeli politikusoknak meg kell érteniük a polgárok érdekeit, és ez meghatározó a politika koordinálása során. Remélem, hogy, a, hogy növekedést, munkahelyet tudnak teremteni nem csak néhányaknak, hanem sokaknak. Különben az Európa ellenzők meg fognak erősödni. Köszönöm szépen. Rebeka Harms asszony három percre. Köszönöm szépen, elnök úr, Barózó úr. Azt hiszem, hogy nagyon fontos eh, tisztán látni, hogy a munkaprogramról nem tudunk vitát folytatni, hogy közben ne gondoljunk a jelenlegi költségvetési vitára, Görögországra, Írországra és esetleges egyéb államokra, akik ugyanilyen problémákkal küzdenek. Elsőként azt szeretném mondani, hogy a költségvetési vita végén hallottam, hogy Bározó úr a parlament álláspontjával szemben nagyon nyitott, azt hiszem ez fontos és fontos, hogy tisztességesen dolgozunk egymással, ha egy munkaprogramot elfogadunk, akkor ne csináljunk úgy, mintha mindezeket a nagyszerű célokat el tudjuk érni, anélkül, hogy ne legyenek megbízható költségvetés, amelyet nem kell folyamatosan újra tárgyalni. A második eh, dolog, azt hiszem, hogy az Írországgal kapcsolatos vita is megmutatta, hogy milyen távol vagyunk még az igazi megoldástól, és hogy megtaláljuk a válságból a kiutat, amelybe belekeveredtünk, mert túlságosan liberálisak voltunk a pénzügyi piacokkal kapcsolatban. Az én frakcióm nevében azt szeretném mondani, hogy az, amit most előterjesztettek, ezeket a javaslatokat a pénzügyi válság leküzdésére, ezeket ezekben van néhány jó kiindulási pont, de nem gondoljuk azt, hogy az, amit célul tűztek ki, az elegendő. És hogyha most visszatekintünk, hogy mennyi ideje vitatkozunk már arról, hogy ha sikeres monetáris uniót akarunk, amely sikeres az Európai Unión belül, hogyha ezt garantálni akarjuk, akkor valóban eh, meg kell tenni a gazdasági kormányzás felé vezető lépéseket, és ettől nem szabad visszariadni. Ez a pozitív orientáció, hogy a válságon túl több legyen, a nagyobb legyen a közös vonása a gazdasági ö, politikákban. Itt nem csak a tüneteket kell kezelni, hanem a lényeget. Ez még hiányzik, és ezen még dolgozni kell. Svoboda kollega felvetette a zöld ö, témát. Meg kell, hogy mondjam, hogy én nem vagyok elégedett azzal, ahogyan ez megjelenik az Európa 2020-as stratégiában, mint fenntartható, igazságos és zöld növekedés. Hogyha ez tükröződik a munkaprogramban, akkor ez nem az, amiről beszéltünk a 2020-as stratégia kapcsán, és Öttinger úr is egyike azon biztosoknak, akik mindig jobban eltávolodnak attól, hogy Európa fenntartható fejlődése menjen keresztül. Köszönöm szépen! Aldrich Vlasak. Köszönöm. Oldrich Vlasak kollega kapja meg egy percben a szót. Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, a 2000 11-es év teszt lesz az összes intézmény számára. Tudják-e támogatni a gazdaság felendülését, a növekedést? Éppen ezért ez a dokumentum kulcsfontosságú az EU számára. Szeretném elmondani, hogy ebben az összefüggésben néha a kevesebb jogalkotás többet ér. Éppen ezért aggodalommal követtem a szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozói tevékenységet. Az engedélyeket most kivették a szanyagból, pedig az Európai Bíróság is több esetben joggyakorlatával ezeket alátámasztotta. Ami pedig a közigazgatást illeti, rendkívül nehéz válaszolni, reagálni a rendszer állandó változására. Az összes szakpolitikát előre kell elfogadni a végrehajtási fázisban mindenkinek elég időt kell adni a felkészülésre. Köszönöm, eh, Ireik eh, úr, eh, másfél percben köszönöm, elnök úr. Barozó elnök úr, a bizottság úgy látom úgy érve, mint hogyha nem lenne Európában súlyos válság. Ön még a dokumentumban is írta, világosak a felendülés jelei. Ezt most idéztem. Hol van itt a felendülés a szegényeknek, a hajléktalanoknak és a munkanélkülieknek. 400 milliárdot fordítottak a bankok megsegítésére, és tudja-e, hogy a 400 milliárd eurós megtakarítást kényszerítettek állítólag azokra az országokra, amelyek szigorítási programokat vezettek be. A bizottság az eredményeket kell, hogy elemezze az európai munkavállalók számára, vagyis hogy mit hozott a Maastricht és az Lisszaboni szerződés megvalósítása. A munka javadalmazását kell növelni, és szolidaritás alapján a nyugdíjak és egyéb jutatásokat kell rendezni. Miért nem lehet már most tanulmányokat indítani a tőkemozgás adóztatására? Az Európai Központi Bank monetáris és egyéb hitelekkel kell, hogy segítse az államokat a bankok refinanszírozására, a munkahelyek biztonsága érdekében az oktatásra, a képzésre, a közjavára, új innovációs és kutatási programok felendítésére közpénzekből. Mert akkor ez Európát a gazdaság, felé, és nem pedig a munkanélküliség és a megszigorítás felé fogja hajtani. Köszönöm, most pedig Nikki Cavella másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Mivel a munkahelyteremtés egyik prioritása programban, Szeretném felhívni a bizottság figyelmét, de attól félek, hogy senki nem figyel most rám a bizottság részéről. Felhívnám a bizottság figyelmét ismételten hogy a bevándorlás új korszaka indult be Dél-Európából külföldre, Görögországban nagyon sok fiatal munkaerő, képzett, magasan képzett munkaerő Ausztráliába, Kanadába és az Emirátusokba emigrál. Ugyanez a helyzet Írországban. Másrészt Németország bejelentette, hogy kevés a képzett munkaerője. Úgy gondolom, hogy Németországnak nem kellene importálnia képzett, országok, képzett munkaerőt harmadik országokból. Azok az országok, tagállamok, amelyeknek gazdasági problémái vannak, képzett munkaerőt tudnának nyújtani Németország számára. Nagyon erőteljesen szeretnék javasolni egy kezdeményezést. A bizottság indítsa ezt el, a hozzáadott értéket ön említette, miért nem fogadják el a hozzáadott érték európai munkapiacát. A tagállamok között kellene megoldani a kereslet-kínálat problémáját. Erősíteni kell Európát, és képzett európai munkaerővel. Ez hiányzik a programból, és én ezt erőteljesen javaslom. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Most pedig átadom a szót a következő feliratkozott hozzászólóknak, Széber úrnak másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a bizottságnak a munkaprogramhoz, de meg kell próbálnunk a Európa stratégiai céljaihoz még jobban igazítani ezt az anyagot, és szeretném arra bátorítani a bizottságot, hogy bátran tekintsen a jövőbe, ne féljen. A parlament megadja a szükséges támogatást. A tanács van a fékező oldalon, a progresszív erőknek kellene összefogni. A versenyképesség központi elem. Ezt biztosítanunk kell. Európa versenyképes kell, hogy maradjon ahhoz, hogy a céljainkat, a fenntartható növekedést, a szociális dimenzió megőrzését közben meg tudjuk valósítani. Ezt az üzenetet el kell tudnunk adni. Sajnos az Európával ellenséges erők sokkal inkább jelen vannak a médiában, mint az Európa barát erők, ezért különösen fontos, hogy itt legalább együtt a helyes irányba lépjünk minél többet. A következő éves program címe hatékonyság növelése lehetne. Hatékonyság növelése az energetika területén, a nyersanyagok, az erőforrások területén, de az oktatás, az iskolák területén is, hiszen csak így lehet eh, Smart Europe-ot, intelligens, okos Európát teremtenünk. Ezt eh, a területet különösen kell eh, támogatnunk. A világ többi része nem alszik, de hogyha itt kis államok civódnak, amiben elsősorban a tanács jelentkezik, akkor legalább a bizottság tekintsen bátran a jövőbe. Köszönöm szépen, kedves kollega. Kettő percben Benova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Sefcsovics, biztos úr, azt hiszem nagyon turbulens, zavaros időket éltünk meg. Nem lehetett könnyű a bizottság számára egy ilyen ambiciózus munkaprogramot elkészíteni. Ehhez gratulálok önnek. A munkaprogram kulcs eleme a válság utáni újraépítés és a fenntartható növekedés. Egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Kicsit talán még túl korai a gazdaság élénkítéséről beszélni. Még nem kerülhet talán erre sor. A újabb hibákat nem engedhetünk meg magunknak több állam olyan politikát követ, ami nehéz eh, szinte elképzelhetetlenné teszi a valódi megújulás gondoljunk csak Görögországra vagy Írországra. Nagyon restriktív gazdaságpolitikával azonban azt érjük el, hogy az adósság állomány tovább fog növekedni. Ugyanígy eh, törekszünk arra, hogy szigorúbb legyen a költségvetés, szigorúbb szabályokat akarunk bevezetni a költségvetési fegyelem erősítés érdekében, de ez lehet, hogy kontraproduktív lesz, ugyanis az ilyen szabályoknak az a feladata, hogy elősegítség a Európában a szerkezet átalakítást és az ezzel kapcsolatos egyensúlytalanságot ezt nem fogja orvosolni. A pénzügyi szektor szabályozásával kapcsolatban nem vagyok biztos, hogy a javasolt intézkedések kielégítőek. Itt elvileg azért a jó irányba tett lépésről van szó, a fenntartható növekedésre való törekvés is helyes, ez teljesen rendben van. És nyilvánvaló, hogy egy ilyen programban nem lehet minden részletre kitérni. Ugyanakkor harcolnunk kell a szegénység ellen, és a szociális inkluzió, integráció rendkívül fontos. Köszönöm, sikerült egy perccel, egy másodperccel rövid, rövidebb időben elmondani a mondandóját. Haszton úr. Köszönöm. A prioritások, fenntartható gazdasági növekedés, munkahelyek megőrzése, új munkahelyek, energiahatékonyság, megújuló energiák erősítése. A az Európa barát kormány támogatja ezeket a célokat, és szeretnénk a korlátozott erőforrásokkal is a lehető legnagyobb előrelépést megvalósítani. Itt és más kihívások területén is. A más pro-európai erőkkel együtt, Skóciából, Walesből vagy Flandriából a saját országainkban is hasonló törekvéseket próbálunk megvalósítani. De az EU döntés hozatalában szeretnénk normál, független tagállamonként részt venni, hogy otthon is teljesen autonóm módon szeretnék eljárni, de itt Európában ugyanezt kívánjuk elérni. Köszönöm szépen. Kedves. Köszönöm szépen kollégák, Vera Di Castilla asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a válság elős közepén vagyunk, és itt két reakciót látunk. Lehet preventív módon eljárni, vagy lehet spontán cselekedni. A prevenciós politika az, amit a pénzügyi felügyelettel meg akarunk valósítani. Az igazgatási struktúrákkal és mindazzal, ami fel kell, hogy hívja a figyelmünket arra, hogy problémák vannak, mielőtt azok robbanásig feszülnek. A másik politika a spontán cselekvés. Fontos, és elnök úr, biztos úr, tanács elnök úr, ennél a politikánál három lényeges szempontot kell látni. Az innováció, a kutatás, a fejlődés, a digitális agenda és a belső piac. Ami az elsőt illeti, a kutatás, megújulás, innováció. Itt azt hiszem, hogy még vannak hiányosságok a bizottság munkaprogramjában. Én ezt már mondtam Barózó elnök úrnak 2011-ig többet kell tenni ezen a téren. És a mi frakciónk üdvözölte volna, hogyha utalás történik a nyolcas keretprogramba, és ezt nem látjuk a javaslatban. Köszönöm ezt a hozzászólást, és most pedig Végenin kollégája a szó. Köszönöm szépen a szót, kedves alelnök úr, kedves kollégák. Az Európai Bizottság munkaprogramjáról folytatott vita nem formális dolog, de figyelnek a polgárok. Fontos a bizottság számára is, hogy lássa, hogy miről is van szó, milyen területeken lehet támogatást találni, várni a képviselőktől. Fontos látni, hogy mit tesz majd Európa a nemzetközi porondon a jövőben. Egy fontos, hogy erős külügyi szolgálatunk legyen, és fontos a bővítés, és szeretnénk a bizottságot kérni, hogy haladjon tovább, lépjen tovább, és dolgozzon ugyan úgy, ahogy 2010-ben tette, mi úgy gondoljuk, hogy a ö, ö, 23-as fejezetben nagyon fontos az előre lépés és egy fontos ország még Törökország. Törökországot bátorítani kell hogy tartsa be a kötelezettség vállalásait, dolgozzon az új alkotmányon, különös tekintettel az emberi jogok kérdésére. Szeretnénk a bizottságról folyamatos tájékoztatást kérni, Szerbiával kapcsolatosan reméljük, hogy a szomszédság politika megfelelően fejleszti a kapcsolatokat, és halad előre a koordináció, a célokat illetően a parlament kész támogatni ezt és fókuszálni kell arra a szellemre, amely a 2020-as stratégiát jellemzi. Köszönöm, és most Andreas Schwab kollega ö, ö, következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim. Azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság jogszabályalkotási programja hosszú távú orientációjú legyen, és néhány ponton még van ezen mit javítani, noha az alapvetése ennek a programnak üdvözlendő. A belső piacról szeretnék szólni, és itt előtt arra hívom fel a figyelmét, hogy Monti professzor jelentése alapján el akarjuk érni, hogy minden polgár profitáljon a belső piacból sokkal jobban, mint eddig. És hogyha megnézzük a munkaprogramot, és erről vitatkozunk, és a Monti jelentést vesszük alapul, akkor a bizottság ezt a az eljárást, mármint hogy a bizottság szerződésszegési eljárást indít a tagállamok ellen sok esetben. Ezt el kell kezdeni, ezt a politikát, de erről nem lehet olvasni semmit ebben a munkaprogramban. Az egyes intézkedéseken túl, amiről szó esik a programban, digitális agenda, koncesziók, és nagyon sok egyéb kérdés, amire nem akarok most kitérni, de amire szükség van az az, hogy a 2011-re bejelentett intézkedések abban az évben, azaz 2011-ben meg is jelenjenek, és a bizonyos esetben, hogy csak vizsgálja a bizottság a javaslatokat, az nem elegendő. És elvárjuk a bizottságtól, hogy a jogszabályalkotási javaslatokat párosítsa hatástanulmányokkal, ott, ahol erre szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schwab képviselő úr, és most pedig Evelyn Gebhardt képviselő asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kedves biztos úr, azt hiszem, a Lisszaboni szerződéssel nagyon nagy előrelépést tettünk, amennyiben a szociális piacgazdaságot bevezettük az európai politikák alapelvei közé. Világos, hogy mi európaiak, parlamenti képviselők elvárjuk azt, hogy ez a szociális piacgazdaság E, a valóságban is megvalósuljon. Nézzük meg, hogy a belső e, piaci jogszabályok e, összességében mit eredményeztek. Nos, ezek közül azért néhány nem kielégítő. Nem elég, hogyha a szociális hatástanulmányok is készülnek a jogalkotási folyamatban. Amire szükségünk van, ez egy igazi szociális záradék annak érdekében, hogy amit ígértünk, az az az, hogy a polgárok tényleg profitálnak valamit Európából, ezt valóban lássák, érezzék, és ez ne csak papírra írt szép szó maradjon. Mit is jelent ez a szociális záradék? Olyan fontos dolgokat, mint például a közérdekű szolgáltatások területe, amely különleges védelmet érdemel. És itt nagyon hiányolom azt, hogy az Európai Bizottság végre egyszer már foglalkozzon ezzel a kérdéssel vagy egy kicsit a munkavállalókkal többet foglalkozzon a kiküldetés irányelven is erre lenne szükség, és még mindig ezzel kapcsolatban csak várakozunk, hogy megszületik a valami. Lassan már szinte bosszant a dolog. Nagyon régóta az Európai Parlament azt várja az Európai Bizottságtól, hogy végre bevezesse a csoportos keresetek rendszerét. Már legalább 6-7 tanulmány készült a bizottság megbízásából. És mit olvassunk most a munkaprogramban? Hogy ismét egy újabb tanulmányra adnak megbízást. Hát ez itt nem megy azt akarjuk, hogy végre szülessenek meg a javaslatok és a döntések az Európai Bizottságban erről. Köszönöm szépen, Gebhard asszony. Most pedig Jean-Paul Kutesz úr, a szó másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a néppárt koordinátoraként az ECON bizottságban két dolgot szeretnék kiemelni az ön programjából. Először is erősíteni kell a gazdaság irányítását, és el kell indítani az európai félévet. Megelégedésünkre szolgál a gazdaságirányítási csomagterv. Itt alapvető, hogy sikerüljünk. A frakciónk szeretné, hogyha hatékony, kötelező érvényű intézkedések születnének, messzebbre menve, mint ahogy ön javasolta. A parlament vegyen részt az előre irányzott eljárásokban és megvalósításokban, megvalósításukban, és megfelelő jogi megoldás kell arra, hogy ne változtassák meg jelentősen a szerződést, hiszen ezzel a fontos intézkedéseket csak késleltetnék. Ami pedig a pénzügyi szabályozást illeti, ott vannak a tervek már 2011 döntő év lesz, hát hol tart ez a munka? Barnier biztos voluntarista módon jár el. A parlament már bizonyította elszántságát a felülvizsgálati tervek kapcsolatosan az alternatív pénzalapok irányítását illetően, és itt van a rendelet a különböző hitelminősítők európai szabályozásáról. A pragmatikus szabályozás útját kívánjuk követni, intelligens, hatékony módon, és ezt várjuk ma a bizottságtól is. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig átadom a szót de Rosszá úrnak másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Barozó elnök bevezetőjében szólt arról, hogy néhány intézkedést vezetnek be a munkavállalókkal kapcsolatosan, de nem volt eléggé pontos, viszont amik előtt kinevezték elnöknek a kiküldetési direktíva irányelv felülvizsgálatára elkötelezte magát, és a szociális dömpinget kell itt elkerülni. Már két ügy van a bíróságon, ez emlékeztet minket. Rendkívül fontos, hogy bevezessük a jogalkotást azért, hogy jogbiztonságot nyújtsunk azoknak, akik általános érdekű szociális szolgáltatásokat nyújtanak a tagállamokban. Vakon járna el a bizottság, hogyha nem venné figyelembe az itt már meglévő problémákat és majd még jövőre vissza fogunk térni a jövő év elejére erre a kérdésre. Ami pedig a szegénységi platformot illeti üdvözlöm, de nincs bizonyosság arra, hogy a bizottság a 2000 utas stratégiát felhasználja, hiszen en, ezen alapszik a platform. A, az ír kormányjal most problémákat tárgyalnak meg, de ezzel nem foglalkoznak. Mi lesz, hogyha a 2020-as stratégia ennek nem keret, akkor mi erre a keret, és az európai hozzájárulás mi lesz az ír problémák megoldásához, más módon, mint hogy csak a bankok problémáját oldják meg. Befejezésként szeretném elmondani, hogy itt a, az ökör elébe fogják a szekeret, amikor nem foglalkoznak azzal, hogy egy minimális profit, vállalati profit adó szülessen, de közben erőteljes fiskális politikáról is kell beszélni, és meg kell teremteni a megfelelő kohéziót a periférián lévő államok tekintetében. És még egy sor szakpolitikát kell megvalósítani, mielőtt még a vállalatok közös megadóztatásáról beszélünk. Köszönöm, most pedig Őri úr másfél perc. Köszönöm a szót, elnök úr. A

nincs itt a teremben, akkor most Trautmann asszony következik másfél percre. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Ez a munkaprogram a munkahelyteremtést és a növekedést célozta meg, így a bizalom is visszáll, az biztos. De nem elegendő erősíteni a represszív aspektusokat, hiszen annak korlátai vannak. Hogyha növekedést akarunk, akkor munkahelyeket kell teremteni mindenütt az Unióba. A munkahelyekre, szociális szintre kell gondolni, hiszen ezek a gazdasági erő indikátorai. Itt pedig erősködni kell azon, hogy a pénzügyi tranzakciókra adót vessenek ki, és az EU és az európai foglalkoztatási miniszterek között nagyobb legyen a koordináció. Támogatom azokat, akik azt mondták, hogy a kiküldetési irányelvet és az általános érdekű szolgáltatások irányelvét erősíteni kell. A digitális fejlődés alapvető az új gazdaságban, és a bizottság itt ambiciózus tervekkel állt elő, ami pedig az állampolgárságot illeti, az Unió az állampolgárokat helyezze itt a program középpontjába, és ami pedig a pénzügyi kereteket illeti, nem elég csak a biztonságra gondolni és a bevándorlási hullám irányítására. Elnök úr, befejezésként elmondom, hogy ami a 2011-es munkaprogramot illeti, ez legyen egy olyan politika példa, mely pozitívan reagál arra, hogy a különböző tagállamok magukba zárkozzanak. A bizottság kezében van a kulcs, és támaszkodhat a parlamentbe, amely javaslatokat tesz, és akkor minden ambiciózusabb is lesz. Köszönöm, köszönöm Trautmann asszony, most pedig Elmar Brock másfél percben kap szót. <clears throat> Elnök úr, biztos úr, három témáról szeretnék röviden beszélni. Először is úgy gondolom, hogy a külkapcsolatok területén a bizottságnak különösen nagy felelőssége van, a keleti partnerséget nagyobb hangsúlyjal kell kezelni, és itt a több oldalú szempontokra nagyon figyeljünk oda, nem csak az energiakérdés miatt, stratégiai szempont a keleti partnerség, ez a mi érdekünk, hogy ezt így ítéljük meg, és ezt egy hangsúlyos kérdésnek, területnek tekintsük. A második észrevételem. Nem tudom, mi a helyzet a strukturális alappal és más területekkel tulajdonképpen, de a kül, külügyek területén a programok finanszírozásának a lebonyolítása egyszerűen borzasztó amíg eh, mire meg sor kerül a kifizetésre, gyakorlatilag már eh, a programnak le kellett volna zárulnia. Ezt láttuk a keleti partnerségi programokban és más területekben is. Nem tudom, hogy ez összefügg-e az unió költségvetési rendeletével, itt eh, már jó tíz éve próbálunk ezen valamit csinálni. De ahhoz, hogy valóban hasznosan használjuk fel ezeket a pénzeket, az kellene, hogy időben érkezzenek, és itt az érdekpolitikát kellene követnünk. Alapvető font fontosságú, valami, valami új gondolat kellene, hogy megszülessen a bizottságnál, hiszen a pénzek kifizetésére sokkal gyorsabban kell sort keríteni ahhoz, hogy hasznosak legyenek ezek a programok. És végezetül a transatlanti gazdasági tanács, a gazdasági kapcsolatok az Amerika Egyesült Államokkal úgy tűnik nekem, hogy erről szinte alig tesz említést a munkaprogram. Köszönöm szépen, Brock úr. Most pedig eh, Cikau asszony másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Az európai állampolgároknak az az elvárásuk, hogy 2011-ben az európai intézmények a munkahelyteremtésre összpontosítsanak, és egy szociálisabb Európára. A közlekedési bizottság alelnökeként szeretném sajnálatomat kifejezni, amiatt, hogy elhalasztották az európai közlekedésben a fehér kartát, pedig ez a kohéziós politika szempontjából, jövője szempontjából is nagyon fontos, erről már vita van. Szeretném még kiemelni a jogalkotási aktusok fontosságát, a magánadatok védelme, információ, biztonság, hálózati biztonság védelme, azután a közbeszerzések, elektronikus aláírás, elektronikus azonosítás módszerei. Ezek mindenképpen alapvetőek a digitális Európa megvalósítására, belső piac létrehozására, belső szolgáltatások piacának létrehozására. A másik pedig az, iner- az intelligens energiahálózatok. Ez nagyon fontos azért, hogy a megújuló forrásokból állítsuk elő az elektromos áramot, ebbe bár megkésve sokat investáltak a tagállamok. A másik pedig az elektromos autókhoz is kellene megfelelő infrastruktúra, ami a digitális menetrendet, energiahatékonyságot illeti. Itt új munkahelyek jöhetnek létre, erősíti ez Európa versenyképességét, és egy szociálisabb Európával, ez kell, hogy legyen a fő prioritásunk 2011-re. Köszönöm szépen! Most pedig Kaspari Danielnek adom meg másfél percben a szót. Tisztelt elnök úr, biztos úr, bizottság 2011-re hatalmas programot tervezett meg, és jobbnak tartottam volna, hogyha jobb prioritásokat határoznak meg. Van 30 főigazgatóság, 26 biztos, de nem kell minden főigazgatóságnak és minden biztosnak a létjogosultságát azzal igazolni, hogy saját jogalkotási javaslatokat terjeszt elő. Néha jó lenne Európában, hogyha tényleg prioritásokat határoznánk meg, hogyha a lényegre koncentrálnánk. Európa nem akkor nagy, hogyha minél többet próbál megtenni, hanem a fontos dolgokra próbáljunk több időt fordítani. Most eh, koordinátorként eh, szeretnék a saját területemről néhány szót szólni. Nagyon örülnék, hogyha a transatlanti kapcsolatok területén, amiről Elmar Brock is beszélt, végre sikerülne előre lépni. Évek óta szerepel ez a napirenden, igazi sikert nem könyvelhettünk el. És ha megnéztük, megnézzük, hogyan változott a világ, eh, hogy a különböző régió gazdasági hatalma hogyan tolódott el, akkor látszik, hogy sokkal szorosabban együtt kellene működnünk az amerikaiakkal. Nagyon örülnék, hogyha a bizottság munkája során tudatában lenni azzal, a külkereskedelem területén a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével az Európai Parlament társ jogalkotó. Tehát a külkereskedelem területén még sokat kell tanulnunk, hogy ezen a területen hogyan működjünk együtt. Nagyon örülnék, hogyha a bizottság erre nagyon odafigyelne, és sok időt szentelne a közös munkának. Köszönöm szépen. Most pedig Mitchell úr másfél percben. Szeretnék gratulálni a biztosnak azért, hogy ezt előterjesztette az Európai Unió, megpróbál a válsággal foglalkozni, megküzdeni, de nagyon sok munkát végeztek, és nagyon sok munka maradt, és ez azt jelenti, hogy nem feledkezhetünk meg az emberekről a harmadik világban sem. A e, néppártban koordinátor vagyok, a Fejlesztési Bizottság belül, és meg kell mondjam, hogy nem tudjuk megérteni, amikor megállapodtunk abban, hogy a 0,7%-os GNP-ben állapotunk meg a fejlődő világ megsegítésére minden esetben, amikor kiigazítások vannak a tagállamokban, akkor mindig ezt a költségvetést csökkentik először. Megértem, hogy amikor a GNP, a GNI csökken, akkor a hozzájárulás is lejjebb megy, de nem szabad, hogy ez a GNI százalékában csökkenjen, majd még további csökkentések legyenek. Kérem a bizottságot arra, hogy minden tőle telhető tegyen meg azért, hogy a milléniumi fejlesztési felülvizsgálat után New Yorkban biztosítsa azt, hogy a tagállamok tegyenek eleget kötelezettségüknek. Nem azt kérem, hogy a hozzájárulás csökkentsék, vagyis ne csökkentsék a hozzájárulást olyan százalékban, mint ahogy a GNI-juk csökkent. Köszönöm szépen. Most pedig a CatchDI eljárás következik, és Buzutil úrnak adom meg a szót. Köszönöm, annyit szeretnénk mondani, hogy figyelembe véve a gazdasági válságot, amelyet most élünk meg, természetes, hogy a gazdasági aspektusokra összpontosítunk. Most nem csak a piacok Európájáról van szó, hanem az állampolgárok Európájáról is. Ez azt jelenti, hogy a stokholmi programot kell továbbra is megvalósítanunk, hiszen ez az a program, amelyről nemrég megállapodtunk, és ez az állampolgárok Európájához vezet minket. Jövőre több előrelépés kell a terrorizmus elleni harcban, az általános biztonság terén, amelyet az állampolgároknak akarunk biztosítani, hiszen ők több biztonságot kérnek az EU-tól. Erősíteni kell a szervezett bűnözés elleni harcot is, főként a korrupció ellenes harcot, valamint az állampolgárok jogát, jogait például, a bűncselekmények áldozatainak jogát, valamint közös politikát kell a menedékjogról, a migrációról kialakítani a szolidaritás elve alapján. Köszönöm Buzutil alapján, most pedig Bansitis úr következik. Elnök úr, tisztelt! Köszönöm szépen, biztos úr. Valóban a 2011-es program, amelyet a bizottság bemutatott, nagyon becsvágyó, és kívánatos lenne, hogy ez a dokumentum hozzájáruljon ahhoz, hogy Európa versenyképesebb lesz, hogy gazdagodik. A múltban sok becsvágyó céldokumentum volt már, és néhányat nem sikerült megvalósítani. Még jól emlékszem, hogy azok az államok, amelyek most mély pénzügyi válságot élnek át, példaként szerepeltek a, egy időben a pénzügyi politikában, de a valóság korrigált, és éppen ezért mi amellett vagyunk, hogy legyen nagyobb a pénzügyi felügyelet, legyen jobb az energiahatékonyság és egyebek. Csak így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy Európa versenyképes legyen, és az embereknek legyen munkahelyük és jövedelmük. Köszönöm szépen, Bálcsidis kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Olvasva a munkaprogramot 2011-re, egy dolog feltűnik a, a válságot felhasználják sok minden célra, a bizottság hatáskörének növelésére, jobb koordináció a makroökonóban és új egyéb végrehajtási mechanizmusok, mert hogy ez vezet el a megfelelő növekedéshez. Ha megnézzük a 2020-as stratégiát, akkor látjuk, hogy itt, és ez sokkal őszintébb, 2009-ig csökkenni fog dolog a GDP. Úgyhogy mi nem fogjuk tudni kivezetni magunkat a válságból, és a 2020-as dokumentum azt mondja, hogy a tagállamok a leginnovatívabbak a világon, de nekünk védeni kell a gazdaságunkat. A 2020-as stratégia azt mondja, hogy az emberek Európában tehetségesek és kreatívak, és meg kell, segíteni kell nekik abban, hogy megőrizzék a a kreativitásukat. Köszönöm szépen. És most Konanszka asszony következik. A program rendkívül ambiciózus, de amit én hiányolok, az egy dolog. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság hangsúlyozná a már meglévő stratégiák, jogszabályok megvalósításának a fontosságát. Új stratégiákat, dokumentumokat teremtünk, miközben a meglévők nagy része nem valósul meg, különösen az energiaiparban. És ez egy külön része kell, hogy legyen a munkaprogramnak tehát ha nem valósítjuk meg a már meglévő jogszabályokat, programokat, az csökkenteni fogja az unió szava hihetőségét E, ezek komoly pénzügyi problémákat okoztak már Európában. E, sok e, ország nem tartja be a Maastrichti kritériumokat. Ez, eredményezett, ez eredményezte a mai problémákat. Azt gondolom, hogy ez a kulcsa a munka számára a bizottságban. Köszönöm szépen. Blinkevicsüte asszony következik. Köszönöm, elnök úr, a bizottság szeretné, szeretne új munkahelyeket teremtetni, elősegíteni ezt. Ám úgy tűnik, hogy a foglalkoztás területén még sincs elég javaslat a bizottság részéről, mely ezt támogatná. Az Európai Bizottság csak úgy, mint tavaly, ugyanazokat a kezdeményezéseket tette az asztalra a képzés tekintetében, és a bevándorló munkavállalók elhelyezkedések elősegítésére, azonban mindez nem elég. Az egyik javaslat például a, a meghosszabbított későbbi nyugdíjba vonulást irányozta volna elő, ám alternatívákat nem ö, nyújtott be a bizottság a, a foglalkoztási alternatívákra vonatkozóan. A szürke a gazdaság egyre növekszik, ezt tudjuk, a bizottság megint csak semmit nem javasol ennek ellenszereként. Arra is emlékeznünk kell, hogy nagyon sokan élnek szegénységben Európában az Európai Bizottságot, tehát a minimálbérre bevezetésére is sarkalnám. Szikierszki. Szikierszki kolléga következik. Programu pracy zawsze zakłada się z jednej strony Köszönöm, elnök úr. Ez a program egyfelől a folyamatosságot hangsúlyozza, másfelől változásokat vezet be. A kérdés, hogy 2011-ben mik lesznek az arányok. Mindenképpen folytatnunk kell az eddigi munkát, a gazdasági növekedés erősítését, az új munkahelyek megteremtését. Tehát a célkitűzések a 2011-es évre vonatkozóan elég világosak, a stratégia jó, azonban változtatásokra is szükség van. Az irányításban és ez is szerepelt Monti úr jelentésében a pénzintéz, pénzügyi intézeteket és ellenőrzésüket is meg kell reformálni. 2011-ben végre kell hajtani ezeket az elfogadott megoldásokat, és az új ügynökségeknek is el kell kezdeni végezni a munkájukat. A versenyképességet csak akkor tudjuk javítani, hogyha innovatív módszereket alkalmazunk. Végül pedig, mi az, ami fontos a jelen helyzetben? az, hogy több éves pénzügyi keretek között dolgozzunk, 2014-től 20-ig mély ekonomi, gazdasági integrációra van szükség. Smolkova Mónika következik. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Köszönöm szépen. Tisztelt Sefcsovics alelnök úr! A munkaprogram bizony ambíciózus. Olyan kérdésekre ter- térez ki, amely segít, bennünk ab, segít nekünk abban, hogy a 2020-as stratégiát teljesítsük. Erről sok mindent elmondtak már. Most arról szeretnék beszélni, hogy mi történt már meg. A bizottság hogyan szeretné azt garantálni, hogy a sürgős javaslatokat mi hamarabb elfogadjanak, megalkossanak. Tudjuk, hogy az európai jogalkotás milyen hosszadalmas folyamat. A következő kérdésem lenne. Említette, hogy a bizottság és a parlament, és a tanács együttműködnek ebben a munkában. Önök szerint, vagy ön szerint a tanácssal konstruktívan össze, együtt lehet-e működni, anélkül, hogy Sárközi és Merkel asszony ráborintam erre. Elnök, most Sefcsovics biztos úrnak adná meg a szót az Európai Bizottság alelnökének. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hagyd mondjam el, hogy mennyire nagyra becsülöm azt, hogy létrejött ez a vita. Szeretnék köszönetet mondani az összes képviselőnek, hogy ilyen pozitív, kedves szavakkal illették a munkaprogramot. Az interpellációkat látván láthatjuk, hogy alapvetően egyetértenek abban, hogy mit kell közösen elérnünk. A bizottság munkaprogramja azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben közös vállalkozás. Idén a bizottság, illetve a bizottságok titkárságainak nagyon komoly együttműködése, kommunikációs stratégiája bevált, és ez is mutatja azt, hogy érdemes erre figyelni. Sokan emelték ki a megfelelő végrehajtást, tehát hogy javaslataink, programjaink ne csak puszta szóként jelenjenek meg, hanem valósuljanak is meg ezek. Ezt én megértem. És hadd mondjam el azt, hogy a munkaprogramba tartozik a folyó munka ellenőrzése, nyomon követése, illetve az, hogy időről időre ellátogatunk ide a parlamentben, beszámolunk arról, hogy hogyan halad a bizottság munkaprogramjának megvalósítása. Tehát szó, ö, rendszeresen beszámolunk erről. Mi is a helyzet idén? A 34 ígért idei kezdeményezésből 30-at fogunk bizonyossággal teljesíteni, úgyhogy elég jó az arány. A kérdésben egyébként még számos egyeztetés lesz, beszámolunk a fejleményekről. Önök alapvetően arra kérnek minket, hogy többet tegyük, nem kevesebbet. Ennek örülünk. Pozitívan látják tehát munkánkat. Egyetértek azokkal, akik azt hangsúlyozzák, hogy jobb teljesítményre van szükség. Nem csak jobban kell teljesíteni, és céljainkat jobban be kell, meg kell próbálni létrehozni, vagy elérni, hanem hatékonyabbnak is, hatékonyabbnak is kell lennünk, hiszen ha jó eredményeket érünk el, jól dolgozunk, az a legjobb érv, vagy illetve ellenérv az euroszkeptikusok ellen. Jó munkával, jó együttműködéssel azt gondolom, hogy a múlt eme rossz szellemeit le tudjuk küzdeni. Infrastruktúra. Komoly befektetésekre, beruházásokra van szükség az infrastruktúra területén, hiszen modern infrastruktúrára van szükségünk. Jó lenne, hogyha világszinten is versenyképesek lennénk e- ezen a területen. Tehát fejlesztenünk kell az infrastruktúrát. Gazdasági szempontból is fontos ez, illetve környezetvédelmi szempontból is illetve fontos az, hogy a gazdaság a forrásokhoz jobban illeszkedjen. Azt gondolom, hogy az Európai Beruházási Bank szerepére jobban oda kéne figyelni, illetve arra, hogy a PPP-k arányát növeljünk ezen a területen. Belső piac. Az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, észrevételeket köszönöm. az Európai Unió koronájának legszebb égköve a belső piac. Úgy gondolom, hogy még többet is elérhetnénk, hogyha a belső piac összes benne rejlő potenciáját kiaknáznánk. Nagyon fontos, hogy a szűk keresztmetszetektől megszabaduljunk, és a gazdaság új területeire kiterjesszük a belső piacot. Itt van például a digitális gazdaság, az elszolgáltatások, elkereskedelem, elkormányzás. kormányzás ezeket a területeket fel kell tárni. Mário Monti egy kitűnő jelentést készített. Michel Barnier-nak ez volt a kiindulási alapja. A javaslatok megtételekor vitát kezdeményeztünk arról, hogy hogyan lehet javítani, nyitottabbá tenni, versenyképessévé tenni az európai belső piacot. Kérem, hogy mindannyian vegyünk ebben részt, vizsgáljuk meg Barnier úr javaslatait szemezzük ki ebből, hogy melyik javaslatnak kell nagyobb prioritást tulajdonítani. Hogyan lehet elérni a jobb belső piacot? Aztán administratív terhek. Egyik célunk az, hogy 2012-ig 20%-kal csökkentsük az administratív terheket. Nekünk viszont nem kevesebb a célunk, mint hogy 30%-kal csökkentsük 2012-ig az adminisztratív terheket. Ugyanakkor ez nem csak az Európai Bizottságon múlik mindez. Sokszor nemzeti, tagállami oldalon emelkednek az adminisztratív terhek. Úgy gondolom, hogy mindkét oldalról meg kell támadni ezt a problémát, európai oldalról is, illetve tagállami oldalról is. Aztán az európai belső piac szociális vetülete, dimenziója. Úgy vélem, hogy tanultunk a múlt hibáiból, és a dolgozók kihelyezéséről, a munkaidő irányelvről, illetve az általános érdekű szolgáltatások kérdéseiből mindenképpen tanultunk, hiszen ezeknek vannak szociális vetületei, hiszen nincs értelme a jogalkotásnak, hogyha az emberek nem fogadják el ezeket az új elveket. Tehát a javaslatainkat szociális szempontból is elemezni kell, hatástanulmányokat kell ezek, ezen területeken végrehajtani. Tavel asszony utalt arra, hogy elképzelhető az, hogy agyelszívás folyik Európában, hogy Európán kívülre távoznak el a fiatal kutatók, tudások. Sokszor ez azért van így, mert még mindig vannak különböző korlátok, határok az Európai Unión belül, Sokszor pedig az a gond, hogy nem azt a típusú oktatást nyújtjuk Európában, amire az európai vállalatoknak, vállalkozásoknak szüksége van. Látom, hogy Vasziliu és Andor kollégám itt vannak, megjelentek már. Azt hiszem, ők jobban el tudják magyarázni azt, hogy hogyan lehet az új munkahelyek, illetve az új készségeket, hogy lehet ezeket összepárosítani, hogyan lehet ezáltal elérni azt, hogy az Európai Unió gazdasága fellendüljön. Sokan utaltak a pénzügyi piacok szabályzására, illetve a gyors döntéshozatalra. Hogyan is kívánjuk ezt elérni? Jövőre nézve már eldöntöttük azt, hogy az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács között nagyobb mértékű koordinációra van szükség, jobban kell terveznünk, el kell döntenünk, hogy mik a prioritások ehhez, milyen ütemtervet lehet csatolni. Így azt gondolom, hogy gyorsabban megjelennek majd az eredmények, és felgyorsul a jogalkotási munka is. Biztosíthatom önöket arról, hogy ami a több éves pénzügyi keretet illeti, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ambiciózus, nagyra törő terveink megvalósuljanak. A médiában, illetve a tagállamokban is el kell azt magyarázni, hogy mit is jelent ez pontosan. Mit lehet elérni Európában csupán 1%-nyi GDP-vel? Mi az európai költségvetés struktúrája? Ennek 95%-a majdnem visszakerül a tagállamokhoz. Milyen hozzáadott értéket ad az EU? Úgy gondolom, hogy erről közvitát kell folytatni a tagállamok fővárosaiban. Mindenkit tájékoztatni kell erről, és így azt gondolom, hogy nagy támogatottságot kaphatunk. Elmar Brock utalt a külügyi szolgáltatásokra, külügyi szolgálatra, illetve a keleti partnerségre. Úgy gondolom, hogy mindkét oldal feladata az, hogy a hitelességre, szavahihetőségre törekedjen, Nekünk meg kell azt vizsgálni, hogy a tagállamok teljesítik a feltételeket, de az is fontos, hogy ha teljesítenek a tagállamok, akkor ezt mi elfogadjuk. Tehát mindkét oldal hitelessége fontos. Aztán az akadályok leépítése is rendkívül fontos, erre jobban oda kéne figyelni, ezzel egyetértek. Kereskedelem. Európa tárgyalókész, de partnerekre van szükségünk. Nem, nem lehet úgy megállapodni, hogyha nem vagyunk biztos abban, hogy mit is kínál a másik oldal. Minden alkalommal új javaslókat teszünk, a nyitást keressük, hiszen, hogyha globális kereskedelem nyitott, az mindenképpen jót tesz a globális gazdaságnak is, és erre van most szükség. Még egy dolog, szabadság, biztonság, igazságosság, a jogérvényesülése. Nos, az állampolgáraink, az európai polgárok nagyon érdeklődnek ez iránt, ezért is szántuk, ezért is szenteltük munkaprogramunk nagy részét ennek a kérdésnek. Malmström és Reding kollégáim fognak odafigyelni ezekre a kérdésekre, illetve a strukturális párbeszédre is a szakbizottságokkal. Elnézést, elnök úr, hogy túlléptem a hozzászólási időt, de sok kérdést kaptam. Na, Megköszönöm a biztos úrnak, a vitát lezárjuk, és a szavazást pedig decemberben fogják majd megtartani. Három percre lezárom az ülést, hogy meg tudjuk kezdeni a következő napi rendi pontot. Kedves kollégák, folytassuk a munkánkat. A következő napi rendi pont az európai